zárom. 12-kor fogjunk szavazni erről a témáról, mint sok más témáról is. Jelenleg most áttérünk a munkakörülmények és egészségügyi és biztonsági előírások a közelmúltbeli bangladesi gyártűzeket és épületösszeomlás követően témára, a bizottság nyilatkozatára. Ismét biztos úr szó. Thank you, uh... Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony, tisztelt képviselők. A Szavári gyárépületnek az összeomlása április 24-én Bangladesben nagy sokként hatott mindenkire. Legalább 1127-en életüket vesztették, nagyon sokan megsérültek, a legtöbb áldozat fiatal nő, akik a textiliparban dolgoznak. Bibax biztos Eston asszony nevében, akik követték az eseményeket, szeretném kifejezésre juttatni az együttérzésünket az áldozataik családjai felé. Nagyon nagy aggodalomra okott adott okot a munkahelyi körülmények, a biztonsági körülményeket, illetően Bangladesben és a fejlődő országokban mindenhol ez az esemény. Bangladesben a legnagyobb a veszély, az EU harmadik legnagyobb kereskedelmi partnere. Hogy magyarázzam el, hogy mi a célunk. Nem az a célunk, hogy beazonosítsuk és megszégyenítsük Bangladest, hanem az aggodalmaknak a megoldása. Az ENSZ nagyon gyorsan lépett, és nagyon sok intézkedést tettünk mi is. Egy stratégiát kívánunk megvalósítani Dél-Kelet-Ázsiában uralkodó munkakörülmények megoldására. a munkakörülmények javítására, a biztonság javítására és az egészségügyi körülmények javítására. Felhívást intéztünk Banglades felé, hogy azonnal cselekedjenek, és hogy betartsák a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet szabályait. Mi segítséget kínáltunk ehhez. Léteznek már projektek, amelyek ezen a területen segítenek, és bevonjuk a munkába az ilo is, a munkaügyi szervezetet is, a bangladesi gyárak biztonságának garantálása érdekében. Megfelelő intézkedéseket próbálunk tenni, például a preferenciális, kvótamentes bangladesi árucik hozzáférés biztosítását, ez Banglades az Everything But Arms program keretében kapja az EU-tól a beszállítói láncolatokat is felülvizsgáljuk a fejlődő országokból. A bangladesi kormánynak a figyelmét felhívtuk a munkakörülményekre és a szociális egyenlőtlenségekre, a beszállítói láncolatok ellenőrzésére. Az európai és a nemzetközi cégek az egész beszállítói láncolatért felelősek kell, hogy legyenek, vállalniuk kell a társadalmi felelősségüket, és tartani kell a kapcsolatot a munkások képviselőkkel. A legfontosabb 40 multinacionális textilkereskedő aláírt egy egyezményt arról, hogy hogyan biztosítsák a bangladesi beszállító gyárakban a, a biztonságot. Többen kellene, hogy csatlakozzanak. Dakában a kormányképviselőkkel találkoztunk, a gyártókkal, az exportőrökkel és különböző társulásokkal, akik tevékenyek a textil szektorban. Csak úgy tárgyaltunk a fő európai ruhagyártókkal, a gyárak biztonságát és az ILO normákat illetően. Ez egy nagyon fontos időszak, ezt mutatja azt is, hogy most segítenünk a Bangladest, hogy változtathassanak. Az üzenet egyértelmű. A probléma nagyon komoly, és meg kell oldanunk minél hamarabb. A munkakörülményeket biztosítani kell, mindenkinek vállalni kell a kötelezettségeit, és együtt kell működnie. Móni külügyminiszterrel majd Brüsszelben találkozom, hogy megvitassuk ezt a problémát. Azonban az, hogy az ILO két héttel ezelőtt küldöttséget küldött Bangladesbe, és bevonták a munkaadókat és az alkalmazottak szervezeteit is a tárgyalásokba. Ez jó jel arra, hogy a strukturális és tűzvédelmi intézkedéseket felülvizsgálják minden egyes textilgyárban, és azonnali intézkedéseket tegyenek. A tűzvédelmi előírásokat próbálják javítani, a társulási szabadságot lehetővé tenni a szakszervezetek számára, illetve elősegítik a sérültek rehabilitációját. Ez egy jó irányba való lépés. Nagyon fontos az ILO szerepe abban, hogy garantálja a nemzetközi normákat. Ezt a közös nyilatkozatot most meg kell valósítani gyakorlatban minél hamarabb. Természetesen nem lehet minden problémát egy, old, egy azonnal megoldani. Készen állunk arra, hogy támogassuk a megoldást. Továbbra is ösztönözzük Bangladest és a partnereinket, hogy ratifikálják a nemzetközi munkaügyi standardokat, és részt vegyenek a nemzetközi munkaügyi szervezet munkájában, és Blankadesben a jobb preventív munka morált valósítsák meg, vállalják fel a szociális felelősséget a társaságok, és legyenek nyitottak a nemzetközi OECD elvek felé. Az ILO a multinacionális cégeket illetően kiadott egy közleményt. Az USA is vállalta, hogy a beszállítói láncolataikban tiszteletben tartják a munkások biztonságát. A szociális partnerekkel és más partnereinkkel tárgyalunk ez ügyben, konstruktív dialógust folytatunk a bangladesi hatóságokkal, és megpróbáljuk erősíteni az együttműködést az ILO-val. Bevonjuk az európai érintetteket, a szociális partnereket a textil, iparban és a ruhaiparban. Már a következő lépéseket is tervbe vettük, hogy felelős beszállítói láncolatokat lehessen létrehozni Bangladesben és máshol, olyan projekteket finanszírozunk, amelyek támogatják ezt. Például támogatjuk azokat a kormányokat és munkaadókat, akik megfelelő képzést és továbbképzést adnak a munka körülményeket felügyelőknek, az UNIDO és ILO e normákat betartják, értékelik, és munkabiztonsági képzést adnak a munkavállalóknak. Ne becsüljük alá azt, hogy milyen fontos ez a probléma, és hogy nem csak Bangladesre és a ruhaiparra korlátozódik. Ez mutatja azt, hogy mennyi sok mindent kell még tennünk. Az Európai Parlamentnek nagyon fontos a szerepe, nem utolsó sorban a januári határozatát kellene fenntartania a bangladesi parlament tagjai nagyon szoros kapcsolatot ápolnak a ruhaiparral, úgyhogy ők befolyásolhatnak ezt a helyzetet. Biztos asszony, hogy összefoglaljam. Egyet kell működnünk Banglades van. Banglades partnerünk. De kell, hogy legyen egy kitűzött célunk. Ez pedig nem más, mint hogy a munkakörülményeket javítani kell. Bangladesben. Én nagyon szigorúan fogom venni ezt, hogyha nem javulnak a dolgok Bangladesben, akkor kivizsgálást fogok kérni, ezt megígérhetem, nem változhat egy éjszaka alatt a helyzet, de produktívnak kell lennünk. Másodszorban. Én úgy gondolom, hogy az európai cégek, a ruha és a textilgyártók, akik Bangladesből szállítanak be, kell, hogy felelősséget vállaljanak a beszállítói láncolatukat illetően. Egy magas szintű találkozónk lesz nem soká, júniusban velük, és konkrét eredményeket várok tőlük. Ezek a vállalatok már eláírtak egyfajta kartát, de el kell várnunk tőlük, hogy vállalják a felelősséget a beszállító láncolatért, és ezt el is várhatjuk tőlük. Ez nem a kereskedelemről szól, mert a kereskedelemnek vannak alap univerzális szabályai. Természetesen a kereskedelem fontos Banglades számára. Lehetővé teszi, hogy több millió ember, főleg a nők, munkahelyet találjanak. De ez az alapvető emberi jogok tiszteletéről szól, a méltóság tiszteletéről. Hogyha megnézik a dolgok természetes rendjét, az emberi méltóság fontosabb, mint a kereskedelem. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig a frakció szónokok következnek, néppárt nevében Kaspári úr. Igen, tisztelt elnök asszony, biztos úr, kedves képviselőtársaim! Azt hiszem az utolsó szavaival teljes szívünkből beszél. Több mint ezer halálos áldozata volt ennek a balesetnek ebben a nagy gyárban. Nos, a megdöbbenés nem csak az Európai Parlamentben igen nagy. Itt természetesen felvetődik a standardek kérdése, azok betartásának kérdése, és minden érintettség mellett nem csak az megengedett, hogy az olcsó ruházati cikkeket árusító üzleteket szídjuk, hiszen a drágább boltok is, vagy nevek is bizony nagyon gyakran kérd, kérdőjeles módszerekkel termelnek, és hát sokan bolykottot követelnek emiatt, nem hiszem, hogy ez a megfelelő megoldás lenne, hiszen a bangladesi textilágazatban több millió ember dolgozik, ők ebből élnek, ez egy egzisztenciális kérdés számukra, és ebben az ágazatban keresik a pénzüket, egzisztenciájukat, és az ottani viszonyokhoz képest, hangsúlyozom, az ottani viszonyokhoz képest a rendkívül alacsony bérek ellenére mégiscsak átlagnál jobban keresnek tehát felvetődik a tényleges kérdése a szabványokkal, van itt gond, a standardekkel van itt gond, hogyha megnézem a bagladesi jogi helyzetet, azt hiszem, és ez a benyomásom mind a baleseteknél, mindenek előtt arról van szó, hogy meg kellene nézni a bűncselekményeket, amiket itt elkövetnek. Ha megnézzük az épületeket, ahol a gyárat elhelyezték, nyilvánvaló volt, hogy nem jogszerűen működnek, és egyszerűen a meglévő jogot nem tartják be. Másrészt nyilván a bangladesi hatóságoktól is meg kell kérdezni, hogy kellően felléptek annak érdekében, hogy ott az emberek betartsák a törvényeket nem akarok új imperializmust vagy kolonializmust ezen országokkal szemben bevezetni, és mint a Hügt kolléga is mondta, vagy illetőleg biztos úr is mondta, igen, azt szeretném, hogy a tapasztalatainkat közöljük velük az tűzvédelemben, a munkakörülmények, az építőipar területén sok évszázados tapasztalatunk van, ezt kell átadni nekik, és örülök, hogy a Bangladesh kormánya jelezte, hogy az illóval is szorosabban fog együttműködni. Minden esetre hálás lennék azért, hogyha közösen megnéznénk a kereskedelmi politikánkat, a kül- és biztonságpolitikánkat, a tapasztalatcseré, hogy keresztül hogyan tudunk segíteni, hogyan tudjuk felkínálni a tapasztalatainkat, nem rájuk kényszeríteni, nem okoskodni, hanem tényleg egy párbeszéd keretében. Örülök, hogyha a kereskedelmi vállalatokkal is tárgyal, nem csak a standardekről, nem csak a beszállítási láncról beszélnek. Azt gondolom, hogy a kereskedelmi láncoknak van felelősségük, például a fenntartható termékek árusításában is. Ezek egyenlőre még kisebb láncok, kisebb üzletek, de a teánál, a kávénál sikerült a nagyobb kereskedelmi láncokat rávenni, hogy létrehozzanak olyan részlegeket az üzleteikben, ahol a fairtrade-et gyakorolják, és azt hiszem ebben az esetben az európai középosztály vásárló erejét arra használhatjuk fel, hogy ez segítsen a szegényeknek az országban. Nem akarjuk, hogy a gazdagok a gazdagokkal legyenek szolidárisak, hanem az egész, ezekben az országokban szeretnénk, hogyha segítséget nyújthatnánk. Köszönjük szépen. A Szocialista és Demokrata frakcióból most De Kaiser asszonynak adok másfél percben szót. Köszönöm. Köszönöm. Az ember ember általi rabszolgásítása, kizsákmányolása ma is zajlik. Banglades példa erre. Itt felháborító, ami történik. Lenyomott árak mellett ezek a például a Zara és más nagy ruhaláncok iszonyú körülmények között dolgoztatnak embereket, nem csak Bangladesben, de Banglades a világ második legnagyobb Kína után textil exportőre. Két állásfoglalás is született már ebben a témában, 2013. januárjában és márciusában, de annyira ö, nagy volt ez a baleset, hogy most újra fel kell hívni arra a figyelmet, hogy a hanyagság, a korrupció a helyi hatóságok részéről, az ellátó, illetve kereskedelmi láncok felelőtlensége, és persze a kiszolgáltatottsága mind a gyártóknak, mind a fogyasztóknak ehhez vezetett. Ez a nagy ipari katasztrófa azonban egy pozitív hatással is bír. 56-ban Belgiumban is volt egy hasonló robbanás egy bányában, és egy ilyen katasztrófa legalábbis Belgiumban ahhoz vezetett, hogy komoly szabályozás alakult ki, így volt a szevezó baleset után is. Használjuk ki, biztos úr, ezt a lehetőséget, hogy az eddig hozott társadalmi párbeszédre vonatkozó egyéb szabályozások mellett, cselekvési terv mellett most a munkavállalók, külföldi munkavállalók biztonsága témájában nagyot lépjünk, most mindenki mozgosítható erre, ez a bizottság felelőssége elsősorban, tegnap este tudta meg, hogy az amerikai nagy multinacionális vállalatok nem akarnak aláírni egy ilyen megállapodást, annál keményebben nyomást kell gyakorolnunk rájuk, minél inkább így viselkednek. Köszönjük szépen. Az ALDE frakció nevében most Benyú úrnak adok szót. Köszönöm szépen. Én is együtt érzek az áldozatok családjaival. Nem csak nagyon sokan elvesztették családtagjaikat, hanem elvesztették megélhetésüket is ezáltal, a baleset által, és ebben az országban nincsen olyan típusú állami támogatás ilyen esetben mint amihez mi szoktunk itt. És ez a baleset csak néhány hónappal egy korábbi tűzeset után történt, tehát ismétlődnek most már ezek a dolgok, és nem elég rámutatni arra, hogy probléma van, itt most már tenni kell valamit. Üdvözlöm azt, hogy a bangladesi kormány reagált, gyorsan reagált, és a minimálbérek és a felügyelet tekintetében intézkedéseket hozott, de ezeket a reformokat végre is kell hajtani, és e, ehhez tenni kell valamit. Nem elég, hogy meghozták őket, végre kell őket hajtani. Ezért üdvözlöm a tűzvédelmi előírások európai önkéntes betartására irányuló közös kezdeményezés, de azt is látjuk, hogy nagyon sok, és főleg az amerikai kereskedő cégek, de egy nagy német cég sem hajlandó ehhez csatlakozni, mint látjuk. Ne felejtsük el, hogy ezekben a gyárakban gyakorlatilag ugyanabban a gyárépületben több cég dolgoztat, és éppen ezért lenne szükséges egységes biztonsági rendszert és szabályozást kialakítani. Üdvözlöm a biztos úr elkötelezettségét a téma mellett, de szeretnék többet tudni arról, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy koherens legyen a megközelítésünk az amerikaiakkal közös legalább nemzetközi kereskedelmi fórumokon. Hogyan tudnánk mozgósítani nyomásgyakorlási eszközeinket. A néppárt felszólalója elmondta, hogy nem egyszerűen arról van itt szó, hogy bolykottálni kell a bangladesi termékeket, hiszen nagyon sok ember él ebből, az egész ország rászorul arra, hogy ezeket megvegyék tőle. Tehát más eszközre van szükség. Meddig menne el a bizottság? Most kell lépni, mert túl sokan váltak már áldozattá, és ezek a tragédiák nagyon könnyen elkerülhetők lennének egyébként. Köszönöm szépen a zöldek részéről, Lambert úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én a dél-ázsiai küldöttségnek a vezetője is vagyok, ide tartozik Banglades is. Ilyen kapacitásomban is szeretném részvétemet nyilvánítani az áldozatok családjainak, azok családjainak, akik tragikusan elhunynak. Néhány nappal ezelőtt ciklon fenyegette Bangladest, egy millió embert telepítettek ki, 13-an vesztették életüket, és csak néhány fa kidőlt, és néhány épület megsérült. Tehát lehet tenni olyan intézkedéseket, hogy a kockázatot csökkentsük, amikor a kormány és a civil szervezetek együttműködnek nemzetközi segítséggel. Lehet a kockázatokat ö, csökkenteni a konfekcióiparban. Több mint 4 millióan dolgoznak itt, főleg nők, ezt sokan említették, biztosítanunk azt, hogy miután megfelelő bérezést kapnak, kapnak biztonságosan hazatérhessenek. Nyilván ez kihat azokra az árakra, amin forgalmazzák ezeket a ruhákat. Ne, ez a baleset politikai nyomást is okozott és nagyon örülök annak, hogy az ILO részt vesz ebben a munkában, és hogy az Unió is támogatást kínál. A tűzvédelmi kódex, amely bevonja a forgalmazókat, gyártókat, munkavállalókat, munkadókat, kell, hogy éljen, és minden cégnek alá kell ezt írnia, ezekre a cégekre, akik nem írták alá, nyomást kell gyakorolni holisztikus megoldást kell alkalmazni, nem elaprózott párhuzamos intézkedéseket. Ezen kívül beszéltünk más intézkedésekről a társasági szociális felelősségvállalás keretében, így aztán nem támogatjuk azt a módosító indítványt a frakció részéről, amely kiveszi ezt a részt a határozatból. Erősítenünk kell a szakszervezetek szerepét, ez nagyon fontos, és azt hogy szabadon ülésezhessenek, és hogy a vezetőséget felelősségre lehessen vonni, hiszen nyilvánvaló, hogy a vezetőség nagyot hibázott a baleset esetében. Ezen kívül a felügyelőknek függetlenül és pártatlanul kell végezni a munkájukat. Ezen kívül ösztönzőket kell adnunk hiszen a szociális felelősségvállalás nagyon fontos. Minden ország vegyen részt ebben, és az Indiára vonatkozó szabadkereskedelmi egyezményben is hangsúlyozzuk ezt ki. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen az ICR nevében Tanok úr másfél percre. Elnök asszony, minnyáján részvétünket nyilvánítjuk innen a szörnyű tragédia dakkai tragédia áldozatainak, családainak. Több mint százezer bangladesi származású állampolgáron van a választókörzetemben. A bangladesi kormány nagyon jól tudja, hogy meg lehetett volna előzni ezt a balesetet, hogyha nem hanyagolták volna el az épület karbantartását. De egyre másra hozzuk az intézkedéseket Banglades ellen mostanában. Az a veszélye most már ennek, hogy Bangladesre mutogatunk az összes ország közül. Banglades stabil demokrácia támogatást érdemel. Nyilvánvalóan vannak rendszerhibák a ruhaiparban, itt a kormánynak és mindenki másnak lépni kell. De ez a büntető jellegű intézkedés sorozat az EU részéről ez egy hatalmas visszalépés, és még inkább elszegényíti azt a több millió embert, aki a megélhetését a konfekcióiparból szerzi. Az EU-nak ehelyett együtt kellene működnie konstruktívan a bangladesi kormányjal, biztosítania kellene a megfelelő munkakörülményeket, hogy elkerülhessük az ilyenfajta tragédiát. Az EU beszállítóknak és gyártóknak figyelemmel kell követniük a beszállítói láncolatukat, az ILO normák betartását. Köszönöm szépen. Grazie per il gruppo. Köszönöm szépen. GUE nevében Solc úr. Köszönöm szépen biztos úr elnök asszony, kedves kollégák! Ritkán fordul elő, hogy ilyen egyhangúan tudunk elfogadni egy állásfoglalást itt a házban. A bangladesi textiliparban bekövetkezett katasztrófák valamennyinket megráztak, és valamennyien együtt érzünk. A Kambodzsában hat halott volt, amikor egy gyár bedőlt, hat az SX cipőgyárnak dolgoznak, amely drágán adja a cipőit, és ott 6 eurót kapnak ezért. Igen, mi valamennyien felelősek vagyunk. Fogyasztóként így lépünk fel, a koncernek így lépnek fel, hiszen a koncernek a megrendeléseik során óriási költségnyomást gyakorolnak, és olyan kereskedelmi kapcsolatot alakítanak ki, hogy gyakorlatilag nem számít a behozott áruk előállítási körülménye. Éppen itt ezért kötelező módon kell szabályoznunk ezeket a dolgokat. Itt a ház többsége sorozatosan leszavazta az infrakcióm által benyújtott indítványokat, miszerint kötelező módon kell szabályozni a munkakörülményeket ezekben az országban. Az emberi jogok betartása, a munkavállalói jogok betartása, a környezetvédelem. Nem akarták itt a házban ezt jogilag előírni, amikor az áruk behozataláról van szó igenis a fukarság jó dolog, mondják sokan, de ez embertelenséggel is járhat együtt. Remélem, kedves kollégák, lassan elkezdenek másképp gondolkodni, és az Európai Bizottsághoz is fordulok. Biztos úr, alaposan hallgattam önt, és kérem, hogy alkossunk megfelelő törvényeket, hogy a gátlástalan cégek ne menekülhessenek a felelősség elől. Köszönöm szépen. És most Svensson úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Természetesen az előttem szólókhoz hasonlóan én is szeretném kifejezni, mennyire sajnálom a történteket, és együtt érzek a családokkal, akik érintettek, és örülök annak is, amit Kucht biztos úr nyilatkozott. Látni kell, hogy a nyilatkozat mögött jelentős aktivitás is áll. Ezekben az összefüggésekben el kell, hogy mondjuk igenis el kell várni, hogy megfelelő törvények szülessenek, és fura lenne, hogyha nem lenne egy végleges pozíciónk ebben a kérdésben, de gyakran arról van szó, és itt most nem csak Bangladesről beszélek, hogy ezek az előírások már léteznek, meg a törvények is léteznek, csak nem tartják be őket. Ezért azt gondolom az a fontos és az a helyes, amit Tanok úr mondott. Együtt kell működni az ottani hatóságokkal. Nem tehetünk úgy, mint hogyha az Európai Unió egy globális jogalkotó lenne, mert az EU nem az. És ki kell ragadnom azt is, amit Kucht biztos úr már mondott az imént, hogy itt alapvető emberi jogokról beszélünk tulajdonképpen. Minden egyes embernek joga van a méltósághoz és úgy gondolom, elnök asszony, az lenne a helyes, hogyha az emberi jogokat is megnézzük. A harmadik cikkben az szerepel, hogy mindenkinek joga van az élethez, a biztonsághoz és a szabadsághoz. És a 23. cikkben az szerepel, mindenkinek joga van munkához, a munkája megválasztásához, a tisztességes munkakörülményekhez, a bérezéshez és a munkanélküliséggel szembeni védelemhez. Mindenkinek joga van, hogy ugyanazért a munkáért ugyanazt a bért kapja. Mindenki, aki dolgozik, annak joga van arra, hogy tisztességes bért kapjon, és javadalmazásban részesüljön, hogy emberhez méltó egzisztenciát tudja biztosítani maga és családja számára ez rendkívül fontos, de természetesen a szociális védelem más módjait is figyelembe kell vennünk. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy szakszervezeti tag legyen, hogyha az érdekei védelméről van szó. Úgy gondolom, hogy ezt nem eléggé hangsúlyozok itt. Ezek az országok aláírták ezt a megállapodást. Köszönöm szépen, Lange úr. Köszönöm, elnök asszony, biztos biztos úr, kedves kollégák! Az átlagos behozatali ára egy bangladesi farmernak mondjuk 6,50 euró, amikor beérkezik ide Európába. Hogyha ezt végigszámoljuk, akkor tudjuk, hogy ez az ár csak elképesztő szociális és környezeti dömpinggel érhető el. Arra nem is beszélve, hogy itt Európában nem 7 euróért adják ezt a farmert, hanem mondjuk 50-60-70 euróért időnként több mint 100 euró az ára egy farmernek. Vagyis egyértelmű az, hogy az értékteremtési láncban megvannak a felelősségek és természetesen támogatom az Európai Bizottságot, hogy a GSP eszközét, a preferenciák eszközét felhasználják arra, hogy nyomást gyakoroljanak Bangladesre, hogy tartsák be a munkakörülményekre vonatkozó előírásokat. De másrészt a szakszereti jogokat is erősíteni kell. Biztosítani kell, hogy a bangladesi kollégák lehetőséget kapjanak arra, hogy kollektív módon küzdjenek a tisztességes bérekért egyrészt, de lehetőséget kapjanak arra is, hogy megtagadják a munkát, ha nem biztonságos a gyár, anélkül, hogy büntetni lehetne őket. Vagyis a szakszervezeti jogok erősítése, kedves kollégák, egy alapvető dolog abban az összefüggésben, amit Bangladesben el akarunk érni. De természetesen nézzük meg a cégeinket is. Mit tesznek a mi vállalataink? elképzelhető az, hogy két ilyen hatalmas balesetnek kell történnie, hogy önkéntesen a cégek nyilatkozanak arról, hogy magasabb szintű biztonsági sztenderdeket vezessenek be Bangladesben. Walmart, a Metro, NKD, sorolhatnám a koncerneket, akik nem írták alá ezt a nyilatkozatot sem. Ez önmagában nem elég. Világosá kell tennünk, hogy az európai vállalatoknak felelősségük van az egész értékteremtési láncon belül, és gyakorolni is kell a felelősségüket, tehát ha összejönnek júniusban a cégekkel, biztos úr, akkor ragaszkodjanak ahhoz, hogy az OECD iránymutatásokat a külföldi tevékenységeik során is tartsák be a cégek. Ez nem csak Bangladesra vonatkozik, hanem minden harmadik államra. Köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm szépen. Most Görenszúr kap másfél percben szót. Köszönöm, elnök asszony. Az Európai Unió a legnagyobb export piaca Bangladesnek, és azok, akik most elvesztették életüket, iszonyú körülmények között dolgoztak, életükben is szenvedtek, és ez a katasztrófa pedig sok ezer ember életét romokba döntötte. A, ezért az európai importőröknek is felelőssége van, és itt az ideje annak, hogy betartsák a szabályokat, és javítsunk ezen fejlődő országbeli dolgozók, és főleg a nők helyzetén. Ne felejtsük, hogy fogyasztási szokásaink is hozzájárulnak a, a, a helyzet javulásához vagy romlásához. Legyünk tudatában annak, hogy minden kezdeményezés és intézkedés semmit sem ér, hogyha ezen nem változtatunk. Olyan kereskedelmi rendszerben élünk, amely tolerálja a rabszolgatartást gyakorlatilag, és ez a 21. században. De Gücht az úrnak felelőssége van abban, hogy ö, nemzetközi fórumokon ez a téma elhangozik, ezt ő vállalja is, ez jó. De a cégek, az európai cégek ö, is kinyilatkoztatták többségileg szociális felelősségüket. De még nem válaszoltuk meg a következő kérdést. Ha minden intézkedést foganatosítunk, és mégsem érjük el a kívánt eredményt, akkor a bizottság hajlandó-e a világkereskedelmi szervezethez fordulni ahhoz, annak érdekében, hogy konkrét büntetést kapjanak azok a cégek és láncok, amelyek lábbal tiparják az alapvető emberi normákat, és amelyek az utóbbi években ilyen katasztrófákhoz vezettek. Köszönöm szépen. Mielőtt tovább lépünk a vitában, szeretnék üdvözölni egy delegációt itt a galérián. A mexikói parlament delegáció